projekt súlyos károkat okoz a környezet számára, illetve az őslakos indiánok számára. Amit 50 évvel ezelőtt megtehetünk, azt ma nem tudjuk megtenni. Az indiai törzsek érdekeiről van szó. Ashton asszony, a bizottság főképviselője és elnök helyettese, brazil belügynek minősítette ezt a kérdést és az indiai lakosság joga az Európai Unió Brazília emberjogi párbeszéd tárgyát kell, hogy képvisel, képezze. A Belamont által érintett területre vonatkoznak ezek a változások, a környezet és a klímaváltozás témája az Európai Unió Brazil partnerség, stratégiai partnerség körébe tartozik. Ismerve ezt a kontextust, és ismerve, hogy európai ipari érdekeltségek is szerepet játszanak a Belomontegát projektben, különösen az Alstom cégről van szó, azt kérjük a tanástól és a bizottságtól, hogy pontosítsák, hogy a Belomonte projekt és szélesebb körben a vízjárőművek építése az Amazonas területén hogyan szerepel az emberi jogi tárgyalások és a politikai párbeszéd során, amit a brazil vezetőkkel, brazil politikusokkal folytatnak. Mondják el, hogy hogyan értékelik a lehetséges világszintű környezeti hatását ezeknek az infrastruktúrális vállalkozásoknak, amelyek hatalmasak az Amazonas területén. És azt is jelezik, hogy az Európai Uniónak milyen lehetősége van arra, hogy aktívabb szerepet játszon, és korlátozni tudja a ilyen projektek negatív hatásait, és hogyan tudja ösztönözni a fenntartható fejlődést is figyelembe vevő projektek végrehajtását. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az őslakos őslakosok problémáival, aggájaival folyamatosan foglalkozunk a Fejlesztési Bizottságban és a képviselőink, a funkcionálisaink számára is nagyon fontos ez a kérdés, és most Gabire gondolok, aki évek óta foglalkozik ezzel a témával, szeretnék neki köszönetet mondani. Grész asszonyi a szó. C'est bon? Oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni a Deve Szakbizottságnak, hogy ezt a kérdést ismét napirendjére tűzte, és hogy támogatja a megaprojekt elleni harcot, amely nagyon nagy problémákat jelenthet az Amazonas területén környezetvédelmi szempontból, és a helyi őslakosokra gyakorolt hatása is negatív lenne. Nagyon sokszor az emberek harcolnak, és még akár az életükkel is fizetnek azért, hogy a biodiverzitást megőrizzék, illetve életkörülményeiket megőrizzék. Önök is tudják, hogy mindent megteszünk értek, évek óta azért, hogy valamit el tudjunk érni. 2010. februárjában a bizottság Eston asszonyhoz szóltunk, hogy például a fejlődő országokban az energiához való hozzájutás, valamint a nagy erőművekkel kapcsolatos jelentésekbe belefoglaltuk ezt a kérdést, hiszen itt nagyon nagy média figyelem is kíséri ezt a projektet, és szeretnénk felhívni a figyelmet tehát erre a problémára. A MEGA projekt tulajdonképpen ellentétes az ország alkotmányával is. Ezt egyébként még a brazil bíróságok is elismerték, hiszen ki kellett volna kérdezni a helyi őslakosok véleményét egy ilyen projekttel kapcsolatban az alkotmány értelmében. Ennek ellenére augusztus 28-án megkezdődtek a munkák. Miért is? itt tulajdonképpen az energia szerzési módszerekről folyik ez a vita. Itt 10 milliárd eurós beruházásról van szó. A kapacitása úgy tűnne, hogy 11.133 megawatt lenne, de ebből csak 4500 lenne az, amit 6 hónapon keresztül lehetne biztosítani, és ebből csak, ennek csak 13%-át lehetne felhasználni helyi szinten, és több mint 30%-át az energiának külföldön értekesítenék. Nos, ez hozzájárul ahhoz is, hogy el kelljen mm, költöztetni a helyi őslakosságot, és egyébként csak gazdasági indokoknál fogva a világ egyik fontos tüdejét, az Amazonas őserdőt károsítanák. Nem szabadna európai cégnek részt vennie ebben a projektben, de tudjuk mindannyian, hogy bizony vannak európai cégek, akik részt vesznek benne. Éppen ezért a kérdésem igen egyszerű. Mit akar tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a brazil hatóságok figyelmét felhívja a problémára, de úgy egyébként is mit tesznek a tagállamok annak érdekében, hogy az európai cégek ne vegyenek részt ebben a biodiverzitás pusztításban. És mindezt úgy, hogy ráadásul az őslakosok jogait semmibe veszték, és az emberi jogokat is tiporják. Köszönöm. Az Európai Bizottsági a szó. Nikola Hamley fogja képviselni a bizottságot. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő. Mint tudják, ezt a kérdést már kétszer, két alkalommal írásban beterjesztették Eston asszonyhoz ő ezekre a kérdésekre válaszolt is. Most még ezt kiegészíteném bizonyos információkkal, és megpróbálok válaszolni a mat feltett kérdésekre is. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy az Európai Bizottság figyelmet szentel ennek a projektnek a végrehajtásának, de ahogy már a korábbi válaszokban is megemlítette a bizottság elnök helyettes asszonya, ennek a gátnak az építése nemzeti hatáskörbe tartozik, az építés végrehajtása nemzeti szuverenitás tárgya, és az Európai Uniók nincs joga ebbe beavatkozni. Azonban informálom önöket arról is, hogy az Európai Unió rendszeresen tart környezetvédelmi és emberi kérdésekben párbeszédet, beszélgetéseket a brazil kormányjal, és ezeknek a tárgyalásoknak, leveleknek a tárgyát képezi az őslakos népek jogai is. Tehát a környezetvédelmi szempontból is tudjuk, hogy a Nemzetközi Gátakkal Foglalkozó Bizottság figyelmét is felkeltette ez az ügy, és tudjuk, hogy az, ez, ilyesfajta gátak az energia szempontjából milyen jelentőséggel bírnak. Az ENSZ két tagja is megkérte ezt a bizottságot arra, hogy válaszoljon arra, hogy milyen előnyökkel járnak ezek a gátépítések. De még egyszer aláhúznám, hogy itt szuverén államok belső ügyeiről van szó. Most a környezetvédelmi partnerség kérdéséről, amely 2007-ben indult el Brazíliával, és környezetvédelmi, klímaügyi kérdésekről szól. Ennek ennek tárgyát különösképpen a környezetvédelmi és klímai kérdések képezik. Ide tartozik a Belomontei gát is, de még egyszer elmondanám, hogy ez nemzeti hatáskörben tartozik, és azt is aláhúznám, hogy ennek a gátnak az építésébe, építését sem az Európai Uniós fejlesztési alapok, sem az Európai Bizottság, sem az Európai Beruházási Bank nem támogatja pénzzel. Ezért a ez brazil belügynek mondható, és az Európai Uniónak nincsen kompetenciája arra, hogy beleszóljon. Viszont tudja az Európai Unió, hogy az gátépítéssel kapcsolatban hozzá tud járulni a különböző környezetvédelmi célok megvalósításához tanácsadás formájában. Annak érdekében, hogy fenntartható erdőgazdálkodás alakulhasson ki, és hogy a természetű forrásokat az erdő elvesztése nélkül fenntartható módon tudják kihasználni a gátépítés során. Azt a kérdést illetően pedig, hogy az őslakosok jogai hogy állnak, azt már elég régen tudjuk, hogy a brazil kormány 1992 óta nemzeti intézkedésekkel ismeri el sok jogait, elismerték az őslakosok, illetve a törzsek jogairól szóló nemzetközi egyezményeket is. A legutóbbi emberi jogi tárgy, témában folytatott tárgyalások szeptemberben voltak közöttünk, és ott a brazil szövetségi ügyészség adott ki egy nyilatkozatot arról, hogy az őslakosok területeit mennyiben akarják kisajátítani. Az ezzel kapcsolatban az amerikai szövetségi államközi emberi jogi bizottság is nyilatkozott, és azt ö, szorgalmazta, hogy az őslakosok jogait mindenképpen tegy, vegy, vegyék, tiszteljék, tartsák tiszteletben és az Európai Unió is úgy nyilatkozott, hogy a földterületek, illetve a környezetvédelmi célkitűzések védelme fontos az Európai Uniónak és a jelenlegi környezetvédelmi politikának lényeges részét képezi a 10-15 eh, évvel ezelőtt kezdődött el a projekt, nagyon eh, folyam komplikált projektről van szó, és még mindig több mint 30 olyan törzs van, amely nem hajlandó részt venni azokban a tárgyalásokban, amelyek erről szóltak. Ezek az Amazonas régió legtávolabbi eh, területein élnek, tehát nehéz is figyelembe venni minden törzs igényét ilyen módon. Az amerikai szövetségi emberi jogi bizottság azt is felvetette, hogy ezzel kapcsolatban aktívabban föl kellene lépni. Az Európai Unió is nagyon hosszú évek óta támogatja NGO-k és más civil szervezeteken keresztül a az őslakos népek jogait, illetve az őserdők, őserdők állapotának megőrzését, és azt, hogy az őslakosok jogait, illetve a fenntartható erdőgazdálkodás Brazíliában elősegítsék. A brazil Brazíliában van egy civil szervezet, amely pontosan e célból alapult, illetve ezt a munkát támogatja. Az Európai Unió támogatja tehát a fenntartható fejlesztést és az őslakosok jogait, és egy sor olyan projektet támogat, amely pontosan erről szól, pontosan az őslakosok érdekeit védi és helyzetét erősíti. Rendszeresen folytatunk tárgyalásokat a civil szervezetekkel és az őslakosok képviselőivel is. Na most, hogy Grész asszony kérdéseire válaszoljak. Először is megkérdezte azt, hogy a bizottság bármilyen szerepet játszhat-e a brazil kormány döntéseinek befolyásolásában. Én úgy gondolom, hogy a bizottság több oldalról is megvizsgálta már ezt a kérdést, de a biztosok kollégiuma nem nyilatkozott még, tehát a bizottság részéről nincsen még ezzel kapcsolatban határozott hivatalos álláspont, csak Eston Báron válaszaira utalhatunk, amelyben Eston asszony szuverén döntésnek nevezi a gátépítés ügyét, amelybe az EU-nak nincsen beleszólása. Az őslakosok jogai védelméről sem tudok most e- többet mondani, esetleg a minisztertanácshoz, vagy a soros elnökséghez lehetne fordulni ezzel kapcsolatban. Na most, hogy egyes európai vállalatok, amelyek Brazíliában működnek, hogy ezekkel kapcsolatban vannak feltendő kérdések, azokat konkrétan, közvetlenül a vállalatoknak kellene föltenni, mert az Európai Bizottság nem, nem tudja befolyásolni az európai vállalatok beruházási döntéseit. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Megvárjuk Bibax biztost. Azt hiszem, hogy itt le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot a szóbeli kérdéssel kapcsolatban. Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy a szóbeli kérdéshez módosításokat lehet beterjeszteni, és november 5-én fogunk erről szavazni itt a szakbizottságban. Euh, Köszöntök mindenkit, és Pibax biztost is, aki eljött hozzánk, hogy uh, a milléniumi fejlesztési célokról oszta meg uh, gondolatait velünk, és a 2015 utáni időszakról cseréljünk eszmét, mert ugyanis úgy tűnik, hogy 2015-ben a nyolc kitűzött célból egyet sem tudunk megvalósítani. 100 89 ország 2000-ben tűzött ki célokat, de természetesen történtek változások, javulás 2000 óta, de azért azt hiszem, hogy hatalmas lépésekre lenne még szükség, szükség 2015-ig, és már csak három évünk van mindehez. Természetesen azt is lehet látni, hogy nagyon nagyok a különbségek és bizonyos célok egészen biztos, hogy nem fognak megvalósulni. Ugyanakkor az Európai Unió mindenképpen szeretné 2015-re megvalósítani ezeket a célokat. A jövő évben újabb értékelést fog az ENSZ végezni, és a 2015 utáni időszakra vonatkozóan egy új keretet fognak kidolgozni fejlesztési célokra. Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára bejelentette, hogy Peebles biztos kinevezést kapott a magas szintű panelben a 2015 utáni időszakra vonatkozó tervek kidolgozására. Szeptember 25-én Peebles biztos részt is vett az első panelülésen, és nagyon érdekel bennünket, hogy mi is hangzott el ezen az ülésen, és hogy milyen közvéleménykutatást végeztek ezzel kapcsolatban. Mielőtt megadnám neki a szót, szeretnék kitérni még egyszer valamire. Arról van szó, hogy a 2015 utáni fejlesztési stratégia hatalmas kihívásokat rejt magában, és a, és a 90-es évekhez képest egészen más a gazdasági, politikai háttér a világban, hiszen nagyon is megváltozott minden a ezeret forduló óta, és a jövőben mindenképpen figyelembe kell venni az új realitásokat. Biztos úr, öné a szó. És van időnk. Thank you, Eva, and, uh, Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon örülök neki, hogy még ebben a korai szakaszban lehetőséget adnak nekem arra, hogy beszéljünk a milleniumi fejlesztési célokról. Nagyon jól, helyesen mondta elnökasszony, hogy Ban Ki-moon egy 26 emberből álló panelt állított össze, három társelnöke van, Libéria és Indonézia elnökéről, valamint az Egyesült Királyság miniszterelnökéről van szó. Ilyen módon megpróbálják a feltörekvő gazdaságok és a fejlett országok képviselőit egyaránt bevonni a munkába. És ugye Libéria pedig Libériai esetében pedig tudjuk, hogy miről van szó. Libéria a, a többi legkevésbé fejlett országot képviseli. Tehát 26 tagja van ennek a panelnek Európából. Körler elnök Németországból, aki aztán a korábbi francia fejlesztési miniszter, én magam és svéd kollégám, mint európai biztos mindig gondolni kell arra is, hogy a személyes kapacitásunk mire elég, saját tapasztalatunkra is, de arra is, hogy mit szeretnénk elérni ebben a folyamatban. Szeretném felvázolni ezekre a kérdésekre a válaszokat, illetve hogy mi a véleményem jelenlegi folyamatról. Először is tehát volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol Ban Ki-moon vezette be a vitát, és teljes mértékben nyitva hagyta a kérdést. Azt mondta, hogy szükségem van egy jelentésre annak érdekében, hogy szeptemberre felkészülhessek majd az ülésre. Úgyhogy nem mondta el, hogy miről legyen szóljon ez a jelentés bármit bele lehetett írni. A három társ elnök sem eh, nyilatkozott még ebben a szakaszban teljes, teljesen konkrétan arról, hogy mit szeretnének tenni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen bevezető, bemutatkozó ülés lesz. Londonban október 31-én tartunk, illetve november 1-én, másodikán egy olyan ülést, ami viszont nagyon fontos lesz, ott be fogjuk vonni majd az érintetteket is. Szeretnénk meg próbálni kicsit kitapogatni, hogy milyen irányba induljon majd tovább a munka. Ezen kívül nyilvános konzultációt is indítottunk, ennek az eredményeit is nyilvánosságra fogjuk majd hozni. Egyszerűen meg kell próbálni ennek alapján feltérképezni, hogy milyen munkára van szükség. Biztosként én azt szeretném elérni ezzel a munkával, hogy jövő év elejére legyen egy európai közös elképzelésünk arról, hogy, az, hogy a milleniumi célkitűzések kora után mit szeretnénk elérni, és milyen módon. Nagyon fontos, hogy a partnereinkkel aktívan beszélgessünk, és nagyon fontos, hogy a Rio Plus 20-al ellentétben ne, ne érhesse minket az a vád, hogy a saját pozíciónk egyeztetésével sokkal több időt töltöttünk el, mint partnereinkkel folytatott tár, párbeszéddel. Nagyon fontos tehát a párbeszéd. 27 tagállam vagyunk, partnerországainkkal ö, folytatott beszélgetésben nagyon-nagyon sok ö, lehetőség rejlik, és nagyon fontos, hogy a ö, civil társadalom, résztvevőit is bevonjuk a párbeszédbe, különösen a fejlődő országokról van itt szó, és hogy ne alakuljon ki egy olyan koncepció, amit pontosan ők nem fognak majd támogatni. Ezt várják el tőlünk. Ambiciózusaknak kell lennünk, ugyanakkor realistáknak is, hogy ez a jelenlegi folyamat folytatódhasson majd. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ez valódi lehetőséget teremt arra, hogy az úgynevezett eh, milleniumi utáni jövőt kialakíthassuk. Ennek a jövőnek először ki kell alakítani a eh, főbb célkitűzéseket, és ezek közül is legfontosabb a szegénység eh, a szegénység megszüntetése. Meg kell próbálni ugyanakkor megállapítani, hogy ezt hogy tudjuk támogatni, mégpedig nem csak fenntartó, fenntartható módon kell ezt tennünk, hanem fenntartható és befogadó módon. Teljesen egyetértünk abban, hogy a szegénység megszüntetése a legfontosabb célunk a 2015-ös időszak után A panel munkája arra is összpontosít majd, hogy a, a cél, célkitűzések között milyen legyen a, a cél, célkitűzések elérése továbbra se legyen kevésbé fontos. Nem mondjunk le a célok megvalósításáról. Azt tudjuk, hogy sokat tettünk már, soha nem soha nem térhetünk vissza arra gondolatra, hogy, hogy nem tudjuk megvalósítani ezeket. Ugye most 2012 van, hát ott van még 2013 és 14, és utána jön csak a 15, tehát még rengeteg időnk van arra, hogy nagyon sokat tegyünk a megvalósításáért. A 2015-ös ut- utáni időszakra nézve viszont kell valamiféle ugródeszkát teremtenünk. A 2015-ös időszak után, 15 utáni időszak sokkal ambiciózusabb kell, hogy legyen, mint a mostani. A milleniumi célokat a 90-es évek végén dolgoztuk ki, és azóta a világ hatalmas változásokon ment keresztül, gazdasági, pénzügyi, technológiai szempontból is, de legfontosabb az, hogy politikai szempontból is. Például mindannyian láttuk, hogy egy jó kormányzás és kormányzást és intelligens támogatást élvező ország a mély szegénységből hogy tud kitörni és virágzó országá válni. Tudjuk azt is, hogy a hogy, hogy mennyire fontos, hogy hogy kezelik a természeti erőforrásokat egy országban. Tehát a szegénység felszámolásáról szóló célkitűzésünk hez össze kell kapcsolni a fenntarthatóságot, hogy az aztán ne térjen vissza a további generációk során sem. Az egy generáció alatti megszüntetés teljesen naív, mai szemmel nézve, úgyhogy hiába próbálkozunk ezzel, ez többet nem fog sikerülni. Nagyon sok olyan terület van, és olyan célok is vannak, amelyekben nagyon, amelyeken belül jó eredményeket értünk el. Például az oktatás területén elmondhatjuk, hogy nagyon sok millió gyermek élvez már oktatást, de természetesen a végcél az az kell, hogy legyen, hogy minden gyermek végül is járhasson általános iskolába. És ezt a fajta ambíciót kell megőriznünk, és átvinnünk a 2015-ös év utáni ö, ö, időszakra meg kell határoznunk azt, hogy milyen olyan kritikus elemek léteznek, amelyek az össz, a különböző célkitűzések végrehajtásához elengedhetetlenek. És mindig azt szoktam mondani, hogy itt a folyamatról van szó, és nem szabad alábecsülni azokat az eredményeket, amelyeket már elértünk, annak ellenére, hogy nem értük el a célokat. A, például a női egészséggel kapcsolatban a célkitűzések sokkal komplexeknek bizonyultak, mint ahogy ezt eredetileg gondoltuk, és ezért nem sikerült őket teljes mértékben megvalósítani. Viszont a parlament ehhez ö, nyújtott hozzájárulását pozitívnak kell értékelnünk. És igen, voltak olyan elemek, voltak olyan részek, amiket ö, bírálattal kell illetnünk, de egészében véve jó eredményeket is mondhatunk magunknak. A szegénység felszámolása kell tehát, hogy a jövőbeni munkák közé pontjában álljon, ez a legfontosabb prioritásunk. globális téren technológiai fejlődés folyik, és ezért ezeket is figyelembe kell venni. De azt is be kell ismernünk, hogy a mindenki számára méltó élet megteremtése nem feltétlenül fog sikerülni csak a milleniumi célok elérésével. Tehát a munkáknak arra is koncentrálni kell majd, hogy 2030-ra hogy tudjuk ezt biztosítani, hogy minden ember méltó körülmények között éljen. Korábban túlságosan sokat koncertáltunk a szegényekre, de most azt látjuk, hogy nem csak a szegény rétegek, hanem a középrétegek is nagyon, nagyon is érintettek olyan kérdések által, amelyek globális kérdések, és amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a szegénységhez. De persze nagyon sok szegény állampolgár él világszerte. Először is az a fontos, hogy minden polgár érezze, hogy őt is bevonják ebbe a munkába, mert hogyha a polgár ezt érzi, akkor valóban értékes hozzájárulást tud az is, ő, ő is adni. Ezért a főigazgatóság Európa szerte nyilvános konzultációkat indított, és több mint százezer véleményt kapott. Ezek azt tükrözik, hogy a civil társadalom valóban támogatja a milleniumi fejlesztési szélókat és az ezzel kapcsolatos európai fejlesztési politikát. Támogatják az ezzel kapcsolatos finanszírozási tevékenységet is, még ezekben a nehéz gazdasági időkben is olyan keretet kell ugyanakkor kialakítani, amely a munkánkat átvezeti a jövőben. Nagyon sokan megemlítették ugyanis, hogy az egyik gyenge pontja a programnak az, hogy a szegénység gyökerét nem kezeli a, nem kezelik a célok, és itt a e, szociális körülmények, a munkakörülmények, az egészségügyi körülmények, a korrupció, a klímaváltozással kapcsolatos alkalmazkodás és más kérdések is felmerültek. Tehát a szegénység gyökere, gyökere a szegénységet okozó alapvető kérdések kell, hogy most a középpontba kerüljenek. Ezért először is modernizálni kell a milleniumi célokat, annak érdekében, hogy mindenkinek méltó életkörülményeket tudjanak biztosítani. Olyan minimális küszöböt kell megállapítanunk, amely alatt senki nem élhet majd a jövőben. Ennek a sikeré, sikere viszont csak akkor érhető el, hogyha a szegénység felszámolása változatlanul legelső prioritásként szerepel. Tehát az kell, hogy legyen a célunk, hogy minden polgár elvárhatja 2030 körülre, még a legszegényebb országban is, hogy a minimális követelményeknek <clears throat> megfelelő méltó életet tudjon élni, és ezt támogatnia kell a nemzetközi közösségnek is. Aztán a azt is el kell ismernünk, hogy a millenniumi célok elérése sem fogja feltétlenül garantálni a méltó életet, úgyhogy ehhez képest még az igazságosság, az, az emberi jogok figyelembevétele ugyanúgy nagyon fontos marad. Aztán a fenntarthatóság kérdése is fontos, hiszen hogyha megnézzük 9 milliárdan leszünk majd 2050-ben, és 50%-kal fog megnövekedni az élelmiszerigény, 40%-kal pedig az energiaigény a Földön. Tehát ennek fényében kell majd a jövő generációit támogatni, és a fenntarthatóság nem csak, hogy a szegénység, a szegénység eltörlésének egyik fontos eleme, hanem lényege, legfontosabb eleme, hogy ne térjen vissza a szegénység. Nem becsülöm át, alá tehát ezeknek a kérdéseknek a jelentőségét. Nagyon, nagyon fontos, hogy okosan alakítsuk ki ezeket a célokat. A harmadik nagyon fontos, a harmadik elem tehát a, a természeti erőforrások hulladékkal való okos gazdálkodás, jó gazdálkodás lesz a legfontosabb. Ez lesz a legfontosabb elem a célok elérése, eléréséről szóló tervnek. És itt az ásványi anyagoktól kezdve a vízig minden ide tartozik. Ezen kívül még ide fog tartozni az is, hogy ezeknek az erőforrásoknak a kihasználását hogy igazgatják, hogy szervezik meg majd az országon. Ilyen módon azt is el kell érnünk, hogyha ez a ezek a fontos vonalak, ez a három pillér, amire fölépül majd a jövőbeni terv, hogyha ezeket minden polgár ismeri, akkor ezeknek alapján a saját kormányoktól is meg tudják követelni, hogy ezen a vonalon haladjanak tovább, és ezen a vonalon támogassák a milleniumi célok elérését. Nem kell feltétlenül olyan módon megújítani a millenniumi célokat, hogy eltérjünk az eredeti céloktól, az eredeti gondolattól. A millenniumi célok továbbra is összefüggnek, csak az a lényeg, hogy az újítás során biztosan tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni. És tudjuk, hogy csak úgy tudjuk elérni a célokat, hogyha minden célon egymással összefüggésben dolgozunk. Az nem lenne helyes, hogyha elválasztanánk őket egymástól. Ezek azok a legfontosabb gondolatok, amelyek, amelyeket minimum le kell írni ahhoz, hogy az, a milleniumi célokat egyszer majd elérjük. Na most a mostani milleniumi célok elérése. Mivel nagyon jó eredményekkel számolhatunk már is, és el tudjuk mondani, hogy nagyon sok embert ki, kiemeltünk a szegénységből, ezért ezt sem szabad elfelejtenünk, nagyon sok dologra büszkék lehetünk, de ugyanakkor nagyon sok befejezetlen munka is áll még előttünk. A szegényeket, és sok szegényt kisegítettünk a szegénységből, de például a szubszaharai Afrikában még mindig sokkal rosszabbak a halálozási arányok, mint az ősedei régióban. Egyszerűen most egy új, még, még egy utolsó lendületet kell adnunk a jelenlegi milleniumi céloknak annak érdekében, hogy 2015-re valamennyivel tovább jussunk. Egy milliárd euró külön finanszírozás van erre még elkülönítve, tehát kötelességünk, hogy igyekezzünk minél, minél tovább jutni, és nagyon fontos, hogy, a, hogy továbbra is finanszírozzuk a célok elérését. A konzultációk is azt bizonyítják, hogy az európai polgárok támogatják a partnereinkkel való együttműködést és a finanszírozásukat is annak érdekében, hogy a 2015-re kitűzött célokhoz minél közelebb jussunk. E, ennek ezen kívül azt is tudjuk, hogy ezen kívül még a növekedést támogató politikák és a, és a fenntartható fejlődés is szükséges ahhoz, hogy ezeket elérjük. Na most, hogyha elgondoljuk azt, hogy 2000 óta megdupláztuk a támogatást, akkor még ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy a nagyon sok országgal szemben pozitív export és import rendszereket vezettünk be. Ezeket a politikákat is folytatnunk kell, és a polgárainknak be kell bizonyítanunk azt, hogy ezek a hatalmas összegek, amelyeket befektettünk a fejlesztési politikába, ezek valóban meg is hozták a maximális eredményeket. Hadd mondjam el még egyszer, hogy felelőssel kell költeni az európai polgárok pénzét, amikor fejlesztésre költjük ezeket a pénzeket. Európában nagyon fontos, hogy még bölcsebben költsük el a pénzeinket. De azért hadd biztosítsam önöket arról, hogy annyira szigorúan kezeljük a állampolgárok pénzét, mint hogyha egy hatalmas válság legmélyebb pontján lennénk. Az Egyesült Államok független szervezeteken keresztül felismeri, hogy nagyon hatékony a donori szerep. Az Európai Bizottság számára nagyon fontos, hogy a nemzetközi és a belső donor tevékenység abszolút átlátható legyen, és az egész világon ez célja hogy a donorok tevékenysége nagyon átlátható legyen. Vannak világszintű donorszervezetek, és például az AIDA világbank részéről és más szervezetekről is beszélek. Az biztos, hogy jó szinten teljesítünk, erre büszkék lehetünk. Széles körül az a felfogás, hogy az EU-nak hozzáadott érteket kell biztosítani a fejlesztési együttműködések területén. az egyik legjobban teljesítő közösség az Európai Unió, amikor a fejlesztési projektet teljesíti, és ezt 2020-ig kell tovább vinnünk. Ha a világon a legjobbak között vagyunk, az egy jó dolog, de még nem elég. Úgy gondolom, hogy még jobban is tudunk teljesíteni, és most nagyon keményen dolgozunk azon, hogy megváltoztassuk ezt az agendát, és előkészüljünk a következő tervezési időszakra, az országorientációs kritériumok előkészítésével már foglalkozunk, és pontos prioritásokra akarunk koncentrálni. Meg kell vizsgálnunk, hogy a következő hét évben is milyen eredményeket érünk el. Szociális védelmi közlemény szeretném említeni ezzel kapcsolatban a civil társadalom bevonása és a megbékélés, hiszen ha humanitárius támogatást biztosítunk, akkor ez jelentős kihívás, hiszen a fejlesztési támogatás figyelembe kell, hogy vegye a helyi helyzetet, és hatékonyabban tudunk föllépni, hogyha dolgozunk a megbékélésen is, és nem csak a humanitárius támogatásra koncentrálunk, amikor a pénzünket költjük. Mindez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak jól kell teljesítenie, de fogadnia kell a kritikákat is. A kritikák olyan elemei, amelyeket el tudok fogadni, hogy lassúak vagyunk, túl sok idő telik el, a folyamatokat gyorsítani kell. Nem elfogadható, hogy túl sok időre van szükség a pénzek felszabadításához. Másrészt az előrejelzés szintje feltételeket szabunk a partnerekkel, ezek egyértelműek, hogyha teljesítik a feltételeket, akkor van pénz, ha nem teljesítik, akkor nincs pénz. De ez nem halasztható. Egyértelműen kell, hogy fogalmazzunk, hiszen előre kell, hogy lássuk, hogy mi, hol, mi, hogy történik, és hogy halad elő. Ezért fontos, hogy ki kell alakítanunk azt a kapacitást, hogy ezeket a kihívásokat teljesítsük. A következő pénzügyi keretről van már szó. Amikor megnézem, hogy mi halad jól, és mi halad kevésbé jól, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos, hogy 0,7% szerepel a tárgyalási keretben, és ez egy határozott szám, ez nagyon ösztönző. Ugyanakkor nem tudom elfogadni, hogy minden egyes címnél csökkenjen a szám. A fejlesztés együttműködésnél a külső csomag számításánál az alap a 0,7% volt, vagyis amikor a bizottság javaslatokkal áll elő, a tagállamoknak magasabb szinten kell lenniük, vagyis az EU támogatás, a teljes támogatás 12%-át kell, hogy képviselje. Mi azt javasoljuk, hogy legyen 12%, az EU költségvetésen keresztül megy ez, se, te, se nem több, se nem kevesebb. Hogyha ezt csökkentenénk, az nem lenne korrekt, hiszen alapvetően ahhoz vezetne, hogy van egy bizonyos igény, és van egy bizonyos hosszú távú pénzügyi keret, amiknek nincs e- egymáshoz közük. Ez nem lenne korrekt. Ráadásul minél több a fejlesztési kiadásunk, annál inkább biztosítjuk a jövőnket, a biztonságot, a terrorizmus elleni harcot, és ugye nagyon fontos célunk a terrorizmus felszámolása, az instabilitás felszámolása, ugyanakkor még gazdasági jelen, ö, lehetőségeket is biztosít. Mindenki Afrikáról beszélt, két milliárd lakossal rendelkezik Afrika. Hogyha van jövőjük, fogyasztóvá, fogyasztóvá válnak, ezek fiatal nemzetek, és természetesen gyártóvá is válnak. Hogyha nincs számukra jövő, akkor ez globális problémákat okoz, mert meg fogják keresni a helyüket a világban ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a morális kötelezettség szempontjából nézzük ezt a témát, hanem azt is vizsgáljuk meg, hogyha nem teszünk semmit, akkor az milyen problémákat okoz az EU számára. A 0,7-es számmal legalábbis részben elégedett vagyok, és minden egyes tételnél csökkentésre van szükség, de a legutolsó tárgyalási fázisban nem lehet csökkentést elfogadni, legalábbis a legszegényebb országok esetében, mert úgy gondolom, hogy legalábbis a legkevésbé fejlett országok esetében nagyon érzékeny, törékeny a helyzet, és nagyon kockázatos a helyzet, és a mai globális világban, hogyha egy törékeny bevételi országban probléma van, kockázatok vannak, akkor ez gyakorlatilag az Európai Unió számára is problémát fog okozni. Úgy gondolom a legfontosabb témákkal foglalkoztam. Mindig nagyra értekelem az eszmecserét a DEVE szakbizottsággal. Önök a legerősebb támogatói a fejlesztési együttműködésnek. Ezért tényleg nagy érdeklődéssel várom azt, hogy még szorosabb legyen az együttműködésünk, hiszen két hatalmas feladatunk van. Az egyik, hogy 2015 utáni fejlesztési agendát felállítsuk és hogy globális megállapodás szülessen. Ne mondjuk azt, hogy mi minden tőlünk tehetőt megtettünk, de nem voltunk sikeresek, ez nem elfogadható. Hogyha a következő hét év egy új minőséget hoz az EU fejlesztési kiadásaiban, ez egy nagyon fontos cél, és a parlamenttel való együttműködés. Az önök által igényelt átláthatóságot minél előbb biztosítani kell. Tudom, hogy a világ nem fog azonnal megváltozni, de ez egy új gondolkodásmódot jelent, és nem vagyunk egyedül. Ha megnézzük az Egyesült Államokat, lehet, hogy más a kiindulási pont, de megvan a lehetőségünk arra, hogy ezt támogatni tudjuk. És ha önök jogalkotási eszközöket fogadnak el, az Egyesült Államok is ezt teszi, akkor Kína nem fog nemet mondani a Kína is felelősen fog ebben részt vállalni, és a partnerországaink is el fogják fogadni ezeket a feltételeket. Az EU egy bizonyos piac, de Kína most egy még nagyobb piac. A fa témájával kapcsolatban merült fel ez ma délelőtt, hogyha nincs, ha van egy bizonyos igazolási rendszerünk, akkor elvárhatjuk Kínától, hogy csak a legálisan előállított fát exportálja. Ez azt jelenti, hogy a partner országainknak is hatalmat kell adni a kezébe. A Világbanknak van egy új elnök helyettese, akihez tartozik Afrika, és az ő gondolata, hogy olyan módon kell biztosítani a pénzt az afrikai országok számára, hogy méltányos szerződéseket tudjanak kötni a kitermelő társaságokkal. Persze társasági, szociális felelősség az létezik, de amikor a cégek tárgyalnak, akkor a lehető legkevesebb kockázatot akarják vállalni, ráadásul a legjobb jogászaik vannak a világon. Viszont ezt a legjobb jogászi támogatást a szegény országoknak is meg kell adni a tárgyalások során. Úgy gondolom, hogy néhány ilyen részlet kérdést is meg kell majd tárgyalnunk, hogy pontosan minden kell odafigyelnünk. Az egyik téma a helyi őslakos lakosság. Ha megnézzük, megnézzük, hogy mi történik az erdőkkel, akkor lényeges, hogy jogilag is védettek legyenek ezek a lakosok, nem csak, hogy morálisan támogassuk őket, tehát jogi támogatást kell nekik biztosítani. A másik téma egyébként a FAO-val ezt már meg is kezdtük, iránymutatásokat már kidolgoztunk. Egyrészt örülünk annak, ami történik, mert az afrikai növekedést tudjuk támogatni, de a fejlesztési források, illetve a természeti erőforrások kihasználása annyira gyors, hogy és annyira nagy a sebesség, hogy azonnal kell reagálni fenntarthatóságot kell biztosítani. Lehetnek gyors győztesek, de a gyors győztesek nem a legszegényebbek lesznek. Úgyhogy fontos, hogy mi lépjünk, tárgyaljunk a partnereinkkel. Nagyon sok feladat áll előttünk, de a legtöbb információ, amit meg tudtam osztani önökkel, bizonyára jó hír volt. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le... Köszönöm szépen, biztos úr. Most megadom a szót Kacsmarek úrnak. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, szeretném először is megköszönni a biztosnak, hogy eljött és beszélt hozzánk. Három oknál fogva teszem ezt. Először is nagyon örülök annak, hogy a milléniumi fejlesztési célokat védi, hiszen van még két évünk, és még hogyha nem is tudjuk megvalósítani az összes célt, még mindig van két év, amikor igenis, és van még mozgásterünk, és fel lehet gyorsítani az eseményeket, és erre igenis és oda kell figyelni. Másodszorban nagyon örülök annak is, hogy a 2015 5 utáni leg, 15 utáni legfontosabb cél a szegénység csökkentése lesz. Ez szerepel egyébként az európai szerződésekben is, és ez egy olyan cél, amelyek amelyre rámutattak nagyon gyakran a nem kormányzati szervezetek is. Tehát nagyon örülök annak, és remélem, hogy konzisztensek maradunk ebben. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon örülök annak, hogy a biztos nem abszolút értelemben nézi az indikátorokat. Természetesen fontosak ezek a mutatószámok, hiszen szükség van arra, hogy a támogatásunkat valamiféleképpen mérni tudjuk, de mégis ezek a mutatószámok egy kicsit néha eltérítenek bennünket az igazságtól mert gyakran nem mutatják meg, hogy pontosan mi is a helyzet a terepen. Néha ugyanis az alakul ki, hogy nagyon jól néznek ki a mutatószámok, de mégiscsak a célok megvalósulása a helyszínen problémás. Ilyen például a 2020-as stratégia. Nagyon jók a mutatószámok ezzel kapcsolatban, de ennek ellenére, tehát ugye például az alacsony munkanélküliség, vagy a munkaerőpiaci rugalmasság, mégsem sikerült megvalósítani őket, annak ellenére, hogy papíron mégis jól néznek ki. Örülök éppen ezért annak, hogy a mutatószámok és a valós helyzet közötti különbségre rámutatott ön is. Minden jót kívánok ebben az igen nehéz feladatban, azért is, mert az ENSZ-nél Ban Ki-moon úr nyitva hagyta a 2015 utáni időszakra vonatkozó gondolkodás lehetőségét. Van egy task force, amely erre az időszakra fog koncentrálni, és amikor megnézzük, hogy mit is tesz a civil szervezetek szférája, akkor mindent megtesznek, ez igaz, de mégiscsak itt egyfajta prioritások kiválasztására van szükség, hiszen nem lehet mindent megtenni, prioritizálni kell, tehát erre van szükség. És bizony, az a panel, amelynek ön is tagja, ezt a nehéz feladatot vállalta magára. Lenne egy kérdésem egyébként a konzultációs folyamattal kapcsolatban. És a civil társadalom kéréseivel kapcsolatban. Globális szintre gondolok, Itt például vannak hosszú távú célok, egy közös ENSZ jelentéstevő, de hát nagyon nehéz szerintünk ezt megvalósítani, még európai szinten is, nem hogy a koherenciát nagyon nehéz lenne megvalósítani globálisan. De vajon ez mennyire reális cél? Vannak közös célok persze az EU-ban, de még akár itt az EU-n belül is néha problémát jelent a közös célok kidolgozása, vajon globális szinten megvalósítható ez egyáltalán? Köszönöm szépen. Cortas Lászlász úr következik. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket biztos úr a látogatásával, és hogy ilyen korán ide látogatott. Az én szemszögemből a milléniumi fejlesztésű célok továbbra is érvényesek, azonban a 2015-ös célkitűzés igazából inkább egy ilyen köztes állomásként tekinthető, ugyanis egészen más volt a világ akkor, amikor ki dolgoztuk ezeket a célokat, mint most. Most már az az egy milliárd személy a világon, aki a szegénységi küszöb alatt él, már nem csak a legszegényebb országokban helyezkedik el, hanem bizony közepesen gazdag országokban is. Éppen ezért fontos a szociális állam garantálása, az egészségügyi ellátás garantálása, mert csak ezzel lehet ö, csökkenteni a szegénységet. Az milleniumi fejlesztési célok nagyon sok kritika éri azzal kapcsolatban, hogy túl alacsonyra teszi a mércét, de ne felejtsük el, hogy ott van még az emberi jogok ügye, a biztonság, a béke és a szegények védelme. De például a növekedés és az emberi jogok bonyolult kapcsolatrendszere nem került, ke, nem kapott kellő hangsúlyt. Aztán itt van még a szabadság kérdése is, és ezekkel a kritikákkal foglalkozni kell 2015-ig. Éppen ezért fontos az, hogy a 2015 utáni időszakra vállalt kötelezettségeinket teljesítsük. Ezek a hatalmas kihívások globális szinten, környezetvédelmi élelmiszerválság terén mm, új válaszokat igényelnek, egyfajta koordináltabb megközelítése van szükség, ugyanis nem lehet azt megengedni, hogy több száz millió személy mm, fizesse meg a gazdasági válság árát. Az új szociális politikáknak pedig főként a mm, az egészségügyre és az oktatásügyre kell, hogy fókuszáljanak. New Yorkba pedig egy olyan úti tervet kell elvinnünk magunkkal, amely megvalósítható. És ez a mostani óvatosság ne incsen minket arra, hogy túl alacsony szintű célokat fogalmazunk meg. Köszönöm. Görenc úré a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Ritkán hallottam a biztos urat ennyire nagy meggyőződéssel beszélni, és ezt nagyon jónak tartom. Azért is mondom, hogy a mi biztosunk, mert egy kicsit a családunk tagjának tekintem őt. És ezért nagyon nyíltan fogok vele beszélni, ugyan, ahogyan az egy családon belül is szokott lenni. Az emberi méltósággal kapcsolatos kérdéseket nem lehet mindig mutató számokkal kifejezni. Nagyon érdekesek voltak azok a javaslatok, amelyeket Andris Pribags megfogalmazott, munkacsoportjában végzendő munkájával kapcsolatban. Fontos az, hogy hasonlóképpen lássuk a helyzetet, és ehhez arra van szükség, hogy a kudarcokat az egyik oldalon és a sikereket a másik oldalon felmérjük. Azt hiszem, hogy a kudarcok között a legnagyobb az volt, hogy nagyon sok tagállam az ensz belül képtelen felvenni a korrupcióval a harcot, és nem képes a kormányozni valójában. Ez egy hatalmas akadály a minimumű célok megvalósulása előtt. De ott vannak a sikerek is. Az egyik ilyen nagy sikertörténet szerintem a malária, az ét és a tuberkulózis elleni harc. Ez egy igen objektív elemzés részeként került tehát ezt, ezt, ezt igen objektívan láthatjuk, hogy az ide vonatkozó gyógyszerek ára nagyon komolyan lecsökkent. Tehát ez egy nagy siker. De milyen kihívások is állnak előttünk. Először is nem szabad, hogy a gondolkodásunkat befagyasszunk. A féligasságokkal fel kell vennünk a harcot, mert a féligasság az fél hazugság is egyben. A kereskedelem lehet eszköze a szegénység elleni küzdelemnek, de nem minden esetben ez a probléma egyetlen megoldása. A szocialista koordinátor utalt arra, hogy milyen differenciációt láthatunk, és itt világosan ki kell mondani azt is, hogy mi az, ami mit jelent az, hogy országon belüli szolidaritás, és mit jelent az, hogy nemzetközi szolidaritás. Azt hiszem, hogy itt nagy különbség van, hiszen sok szegény nem a nemzetközi szolidaritás alá esik már, mert ezek az államok kapnak elegendő támogatást, de ebben az esetben meg a kulpáznunk is kell. Például Európában kimondhatjuk egyhangúan, hogy amikor az Európai Parlamentben ö, megszavazunk szövegeket, akkor sokszor pont az ellenkezőjéről szavazunk, mint amit teszünk. Tehát fontos az, hogy különbséget tegyünk, és ne úgy cselekedjünk, ne azzal ellentétesen cselekedjünk, ahogyan szólunk. Az Európai Unió a legnagyobb donor, és fontos az is, hogy az Európai Unió ne azokat az országokat segítse, amelyek képesek a saját erejükből is a szegénységgel felvenni a harcot. Ezen a szakbizottságon belül is fontos, lenni a, fontos lenne az, hogy a minimumi fejlesztési célok új változatát dolgozzuk ki, amennyiben eléggé öm, bátrak leszünk, akkor ezzel a problémával foglalkozni fogunk. és szerintem hihetünk benne, hogy meg tudjuk valósítani ezeket a célokat, még akkor is, ha nagyon nehéz lesz. De azért a kudarcot sem zárhatjuk ki. Az Európai Unió az extrém szegénységgel kapcsolatos megközelítését felelős módon kell kezeljük. mert csak így lehet a szegénység elleni harcban igazi változást előidézni. Köszönöm. asszony a szó. Merci beaucoup, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr, Köszönöm szépen a bevezetőjét. Two points to share. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az az, hogy hiányzik a kooperáció az és az Európai Parlament nem, nek nincs hozzáférése azokhoz a konferenciákhoz, amelyeket ebben az ügyben terveznek. Nagyon köszönöm, hogy ön most szorosabb együttműködést képzel el. Szeretnék megosztani egy konkrét példát, és azt is szeretném elmondani önnek, hogy a Euro NGO, hogy az európai hogy az Európai Civil Szervezetek Szövetsége amely a milleniumi célok eléréséért küzd, az anya, anyák egészsége, a reprodukációs egészség és a szexuális egészség témájában dolgozik, hogy viselkedik. Brüsszelben volt egy konferencia, amely szintén a 2015 utáni témákról beszélt, és itt gyakorlatilag minden kompetens szervezetet, minden civil, civil szervezetet meghívtak. Én már előre kértem, hogy a deve tagjaként engem is hívják, hívjanak meg. Erre egy rendkívül udvariatlan választ kaptam. Az Euro, az Euro NGO elnöke egyszerűen azt mondta, hogy nincs szükség a segítségére egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen eh, választ képesek nekem adni. Az önök főigazgatósága tulajdonképpen pénzeli a Euro NGO-t, és az önök egyik képviselője részt is vesz majd ezen a nemzetközi konferencián. De a fejlesztési szakbizottság tagjait kizárják ebből a nemzetközi találkozóból ami pedig ugyanarról a témáról szól, amelyet ön, amiről ön tartott előadást ma. Nyilván nem önök szervezik meg ezt a konferenciát, de akkor is ugye az Európai Bizottság egyik fontos eszköze az Euro NGO arra, hogy a, a jelenlegi anyai egészséggel és szexuális reproduktív egészséggel kapcsolatos mindenlagmi célokat megvalósítsa. Másik megjegyzésem az extrém szegénység és emberi jogokkal kapcsolatos útmutatások, amelyeket az Európai Emberi Jogi Tanács egyik bizottsága adott ki. Ebben a 72-es pont a szülők felelősségét emeli ki a gyermeki szegénységben. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az Európai Unió hogy tartja tiszteletben az itt ebben a pontban kifejezett szülői felelősséget a gyermeki szegény, gyermekek között tapasztalható szegénység elleni harcban. Nem tudom ugyanis, hogy ezt konkrétan hogy lehet elképzelni. Köszönöm szépen. Már is megadom a szót Pibesz biztos úrnak, hogy választ adjon az első körben feltett kérdésekre. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm a megjegyzéseket. Az alkalmazottaim aktívan figyelnek. Nagyon érdekel minket az önök véleménye, az önök javaslatai segíteni fognak a kérdések megoldásában. Ugyanis szeretnénk olyan helyzetben lenni, hogy már jövő év elején ki tudjunk adni egy erről szóló nyilatkozatot. Ezért is érdekel nagyon minket az önök véleménye. A konkrét kérdésekre rátérve, Filip új jelentéstevőről tette fel a kérdését. Én nem szeretek új szerepeket kiosztani, új tisztségeket kreálni, illetve ezekkel kapcsolatos kérdéseket nem nagyon szeretem, mert nem ismerek mindenkit minden szempontból. Én azt hiszem, hogy az, az, az az UNDP-k azok az e, legfontosabb partnereink. Lehet, hogy nem elég, e, nincs elég eszközük, de ők a legfontosabb partnereink. Szeretnénk velük együttműködni. Persze az ENSZ-nek kell eldönteni, hogy ők hogy működnek, de hogyha valaki megkérdez engem arról, hogy a, hogy a UNDP-k hogy működnek, akkor én azt mondom, hogy nagyon jól és nagyon jó helyen vannak. Ugyanakkor az új intézmények mindig új finanszírozási problémákat vonnak maguk után. Itt is erről van szó volt egy ilyen kezdeményezés, hogy fenntartható energia mindenkinek. Most ezzel kapcsolatban is kijelöltek egy külön képviselőt, egy igazgatót, akit szintén nagyon szeretnénk támogatni, de mivel új intézményről, új rendszerről, új szervezetről van szó, legalább egy évig el fog tartani, mire, mire konkrét munkát tudnak majd végezni. Az, a, az lenne a fontos, hogy inkább a létező intézményeket használjuk ki, és ezeknek adjunk konkrétabb feladatokat. A, az emberi jogok kérdéséről. Az emberi jogok sokkal fontosabbak lesznek majd, mint eddig voltak, és globális szinten fogunk, fogjuk majd az, a tevékenységünket aktivizálni, regionális és tematikai programokon keresztül. Ugyanis úgy gondolom, hogy az Európai Unió szerepe rendkívül fontos ebben a multilaterális világban. Mondtam, nagyon-nagyon hosszú idő eltelt és azt hiszem, hogy a szuperhatalmak, a nagyhatalmak ideje lejárt. Hogyha látjuk is azt, hogy egy új nagyhatalom feltörekvőben van, az már nem lesz ugyanaz a nagyhatalom. A többoldalú megegyezések ideje, időszaka jött most el, és az Európai Uniónak nagyon jó tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban. Nagyon gyakran tudta kiválasztani és kidolgozni a legjobb, lehetséges legjobb megoldásokat. Ezzel kapcsolatban nagyon sok ösztönzést is kaptunk. Nyilván nem vagyunk mi sem tökéletesek, de úgy gondolom, hogy amit mi, a mi tevékenységünket mindig tisztelik. Nem biztos, hogy mindig mindenki szereti, amit csinálunk, de minden szinten globális szempontból, még ha bírálnak is minket azért, amit mi teszünk ezen a területen, az, az, az, az általában tiszteletet élvez, és ez minket is elégedett, elégedettséggel tölt el. De fontos, hogy a hatékonyságot ne veszítsük szem elől. Charles is elmondta, hogy a globális finanszírozás hatalmas siker az AIDS és a HIV területén. Tehát, hogy ezek a globális, betegségekkel kapcsolatos globális alapítványok milyen nagy sikert értek el. Korábban nem is gondoltuk volna, hogy ilyen mértékben meg tudná szüntetni legalább a betegségek egy részét, illetve a megbetegedéseket ilyen mértékben tudná csökkenteni. És ez megint azt bizonyítja, hogy ha az ember valóban koncentrál valamire, akkor igenis sokat el tud érni. De természetesen meg elég eléggé korlátozott az, hogy ebből mit tudunk más területeken hasznosítani ezeknek az alapítványoknak nagyon nagy az eleje, de ezek ugye három fő betegségre koncentrálnak, az észre, a maláriára és a tuberkulózisra. És ezeken a területeken is még rengeteg a megoldandó feladat. Tehát szükség van ezekre a, az alapítványokra. Nagyon jó ezzel kapcsolatban az oltással kapcsolatos tevékenység, ugyanakkor meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt az ország központú megközelítés és a tematikus megközelítés között. Nem szabad egyiket a másik elé helyeznünk. Hogyha valahol úgy látjuk, hogy nagyon konkrét ügyek vannak, mint például ezek a betegségek, akkor természetesen ott a tematikus megközelítést kell hangsúlyoznunk. De hogyha valamelyik országból azt halljuk, hogy inkább a korrupcióval van probléma, akkor ott másképp kell fellépnünk. És ezt a helyzetet kell javítanunk. Úgy gondolom, és tapasztalataim is azt mutatják, hogy ezért minden országban látható bizonyos fejlődés. Ennek ellenére sokszor megbélyegezzük őket, mert nem tökéletesek. Nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy ugyanakkor fejlődés is tapasztalható. Például a libériai eset. nyilván voltak olyan helyzetek, amelyekben az átláthatóság hiányzott, de akkor ezzel kapcsolatban a kormány megállította a folyamatot, felülvizsgálta az ügyet, mégpedig nem az EU-tól származó nyomás hatására, hanem a civil szervezetek hatására, és változtatott a helyzeten. Tehát értékelnünk kell, hogy legalább próbálkoznak hogy legalább az irányt jól jelölik ki, és nagyon sok ilyen ország van. Tehát nem szabad tartózkodnunk a velük folytatott együttműködéstől csak azért, mert nem mindig sikeresek. Na most a kereskedelem. Én sem hiszek abban, hogy a kereskedelem mindent meg fog változtatni. Van egy írónő, aki erről egy egész könyvet írt, amiben azt állítja, hogy a kereskedelem semmit nem változtat meg. Ez nem igaz illetve hogy a kereskedelem mindent megváltoztat. Nem egyszerű ez a kérdés, tehát nyilván, hogy a gazdagabbakat a kereskedelem még gazdagabbá teszi, de a szegényeket még szegényebbé is teheti. Hogyha bármelyik afrikai országot tekintjük meg a nyugati parton, akkor ott azt látjuk, hogy, a nem, hogy, az, hogy, az, hogy a természeti források kiaknázásából élnek. Ezért nagyon fontos, hogy az átláthatóságot támogassuk ezeknek a, ezekkel az országokkal folytatott kereskedelem során. Az átláthatóság segít abban, hogy aki meg akar lógni a pénzzel, az ezt meg is tehesse. És az afrikai országoknál ugye az a helyzet, hogy a globális körülmények miatt nem is hisznek abban, hogy az ország helyzete jobbra fordulhat. Tehát az a megközelítés a helyes, hogy az országokban, az, hogy ezeket az országokat úgy támogassuk, hogy fenntartható gazdaság alakuljon ki, és átlátható gazdaság mind a két területen dolgoznunk kell. Tehát nyilván a piacot serkenteni kell, de csak legális módszerekkel, ugyanakkor például az erdő gazdálkodás fenntartható tisztességes folytatását kell támogatnunk. Tehát ez igen komplikált eset, de egy olyan úton haladunk, amely a fakivágás területén is például bizonyítja, hogyha megfelelő, megfelelő körülmények, megfelelő követelményeket támasztottuk az országok felé, akkor a fejlődés is jobb, jobb felé indul meg. Zábolszka asszony által mondottak egyszerűen sokkolnak engem. A Euro NGO-nak kellene írni egy levelet. Most arról nincsen szó, hogy mi finanszírozzuk őket, csak néhány projektjüket finanszírozzuk, az, tehát nem vagyunk érdekeltek, nem vagyunk részvényesei a szervezetnek, de egyszerűen elfogadhatatlan, amit most hallottam. Ilyen helyzet még nem is állt elő soha. Nyilvánvaló, hogy az Európai Parlament nem csak hogy részt kell, hogy vegyen, hanem a legszükségesebb partner ezeken, ezeken a konferenciákon. Hogyha erre az ő válaszuk az, hogy nincs önökre szükségünk, akkor ez egyszerűen demokrácia semmibe vétele. Én meg fogok kérni, hogy magyarázza meg a Euro NGO, hogy mi történt de még egyszer elmondanám, nem a bizottság szervezi ezt a konferenciát, tehát nincsen felelősségünk ezzel kapcsolatban, annak, érdek, annak kellene, hogy támogatjuk őket, viszont megvan ahhoz a jogunk, hogy magyarázatot követeljünk ezzel az udvariatlan válaszsal kapcsolatban. A következő téma a szülői felelősség. Ez egy bonyolult kérdés. Nem sokat dolgozunk ezen a témán. Tudom, hogy mire gondolt, de a valóság eltérő ahhoz képest, mint ahogy ezek a dolgok az Európai Unióban működnek. Dél-Afrikában meglátogattam egy projektet, itt egy német befektetésről volt szó, aminek társfinanszírozai voltunk. A futball kapcsolatos vállalkozás volt, mi kiképeztük a, az edzőket, de ezzel együtt AIDS-ről, egyéb dolgokról magyarázatokat tartottunk a szülőknek is. A családokat hívtuk meg, de gyakorlatilag mindig csak az anyák voltak jelen. A gyerekeket ugye táplálni kell, és ezért csak a nők tudtak eljönni ezekre a találkozókra. Úgy gondolom, hogy azért vannak még bizonyos ö, szociális problémák, nem ismerem persze ennek a részleteit, de nagyon sok olyan társadalom van, ahol a korábbi traumák sújtották a lakosságot, és nagyon sok jól működő család van, de vannak súlyos mély gyökerű problémák, amelyekkel úgy kell foglalkoznunk, hogy a gyerekekkel közelítjük meg, hogy amikor majd ők családot alapítanak, akkor azok a családok boldogabbak lehessenek, mint ők. Számomra nagyon fontos, hogy egyrészt nagyon jó alapoktatást biztosítsunk, hiszen ha jó az alapképzettségük, több lehetőségük lesz arra, hogy sikeresek legyenek, de arra is több, annak is több a valószínűsége, hogy megértsék az értékeket. A másik kérdés, hogy nagyon jó egészségügyi rendszert kell számukra biztosítani, hiszen a probléma egy része nagyon magas még mindig a gyermekhalál, a szülők is nagyon sokan meghalnak a HIV, az AIDS miatt, úgyhogy sokszor a nagynéni, nagynéniével élnek ezek a gyerekek, úgyhogy nagyon komplex a kérdés, és minél szegényebb a hely, annál bonyolultabb a helyzet. Természetesen a kormányokkal tudunk egyeztetni ezekben a témákban. Fontos, hogy a családpolitikát megfelelően alakítsák, de sok esetben tényleg nagyon másképp működnek ott a dolgok. Azért feljegyeztem, lehet, hogy bizonyos országokban volt ilyen kezdeményezésünk, de az biztos, hogy nem volt. Ez nagy mértékű. Najzer úré a szó. Vielen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, biztos úr. Sok dicséret illette önt, és jogosan. Én úgy gondolom, hogy az EU önnel a milleniumi célok utáni időszak előkészítését jól meg fogja tudni oldani. Az ön személyisége erre nagyon alkalmas. E, meg említette, hogy a szegénység felszámolása lesz a legfontosabb kijelölt cél. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban ugyanakkor az a kérdés, hogy a strukturális egy, egyenlőtlenség strukturális aspektusait, illetve a fenntarthatóság szempontjait is bevegyük ebbe. Már többen is rámutattak arra, hogy a szegénység felszámolásánál más utakon kellene járnunk, 90-ben a legszegényebbek 93%-a a legszegényebb országokban, fejlődő országokban élt, 2008-ban azonban a legszegényebbek 20%-a már a közepes, 72%-a közepes, közepes jövedelemmel rendelkező országokban él. azon, és ezen változtatnunk kell. Tehát ez, ez, emiatt kell megváltoztatni a stratégiánkat is. Aztán itt van még az emberi jogok kérdése. A tárgyalások során, amelyeket most az új célkitűzésekről tartunk, új filozófiára van most szükségünk. Úgy gondolom, hogy felülről lefelé, északról délfelé menő megközelítést kell alkalmaznunk, a globális partnerség a nyolcas számú cél eddig túl kevés figyelmet kapott, ezt meg kell erősítenünk. Nagyon jó civil társadalmi, civil szervezeteink vannak, jó NGO-ink vannak, de ezek Európa északi részén találhatók. Most a mi fogyasztói szokásainkat tekintve és a termelési szokásainkat, a kereskedelmi ö, megegyezéseinket és a kapott tekintve, valamint a kereskedelmi politikát tekintve, azt kell mondanom, hogy kötelező, kötelezett kötelességünk, hogy mindezeket a szempontokat a milleniumi célokba is beépítsük. Köszönöm szépen! Thank you very much. Commissioner, Köszönöm szépen, köszönet biztos úr. A betegségekre rá akartam kérdezni, de erről már beszélt. A tiszta víz egy másik lényeges kérdés. A bizottságból négyen elmentünk Indiába, ha jól emlékszem márciusban, azért, hogy felmérjük, hogy kell-e támogatnunk Indiát, vagy sem. És a látogatásunk során Rajisztánban egy elhagyott üzemet látunk, illetve egy vízi erőművet, amit nem használtak, az EU, EU támogatta ennek az építését. És az volt a következtetésünk, hogy a gazdag Delhi indiaiak nem akarnak európai támogatást, de az 500 millió szegény indiainak iszonyú szüksége van a segítségre, a támogatásra. és a sivatagban ezt az üzemet nagyon fontosnak tartjuk, hogy sikerült felépíteni, úgyhogy erre szeretnék még egyszer rátérni. Merci, monsieur le Köszönöm. Pibasz biztos úr, önnél a szó, hogy válaszoljon a kérdésekre, illetve összefoglalja az eszmecserét. Köszönöm szépen. Najzer úr kérdésével kezdem. Jelenlegi helyzet és a perspektívák. Itt persze több aspektus lehet figyelembe venni, de én abban bízom, hogy a globális szegénység változni fog, gyorsan fog változni az alacsony, gyorsan fog ez változni a közepes jövedelmi országokban. A szegény országokban lassabban, mire nagy a demográfiai növekedés, de ez nem az én terminológiám. többi országban pedig érzékeny a helyzet, és sokszor nem lesz sikeres más közepes jövedelmi országokban. Például említeni kettő ilyen országot, Pakisztánt és Nigériát, mint közepes jövedelmi országok technikailag, de tudjuk, hogy mennyire törékeny a helyzet ezekben az országokban. És itt a szegénységi kockázat magasabb szerintem nagyon értékes a mi megközelítésünk, vagyis hogy differenciálunk, és a kevésbé fejlett, érzékeny országokra koncentrálunk. Véleményünk szerint a hozzáadott értékünknek ott lehet a legtöbb eredményét elérni. Például a globális keret, amit is várok, hogy ismerje el a kínai, indiai erőfeszítéseket, sőt, kötelezettségeket állítson fel a számunkra, hogy dolgozzanak a szegénység felszámolásán az országokban. Newton da úr mondta, Londonában nagyon-nagyon sok a szegény, Indiában nagyon sok a szegény, de az indiai kormány nem akarja, hogy mi ott foglalkozzunk a szegénységgel. Hát akkor foglalkozzanak ők, akkor vállalják ezt a globális kötelezettségeket, és dolgozzanak ezen a témán. Én ezt úgy gondolom, hogy ez korrekt, és ha Indiában vagy Kínában kisebb a szegénység szintje, ez annak az eredménye, hogy hatalmas erőfeszítések állnak el mögött. Kevésbé releváns itt a mi segítségünk. De a, mint Lepál például kevéssé fejlett ország, ahol jelentős a növekedés, de a mi támogatásunk nagyon-nagyon nagyban hozzájárult ehhez. Nyugat-Afrika száheli terület, el sem tudom képzelni, hogy hogy tudják a szegénységet felszámolni, ha mi nem vagyunk ott, ez lehetetlen. És ez viszont fontos előnyünk, és ezt meg kell, hogy védjük. A fentről lefelé, tehát top-down, bottom-up kockázatok kemény valósággal kell, hogy szembenézzünk. Én egy észak-nyugat különbséget látok, vagy megosztottságot látok leginkább. És ez a vita mindig fölmerül az észak az OECD, a D a fejlődő országok, G 77 plusz, de hát ez művi, hiszen mindkét fél változásokat él át északon. Ott van például Lettország, és lehet, hogy igazából délhez kéne sorolni. Véleményem szerint ez művi ez a felosztás, de azért létezik meg kell, hogy találjuk az előrelépés lehetőségét. Sajnos nem tudunk úgy haladni, ahogy szerettünk volna. Egyrészt a hatékonyság szempontjából ugye nyitnunk kell, Kína, India is kell, hogy támogassa ezeket a kezdeményezéseket, és most a globális partnerség előkészítése során hatékony fejlesztési együttműködés, ez a pontos cím. Az első találkozó évvége felé lesz. Az volt a logika e mögött, hogy a fejlesztési együttműködés kiindulási pont, eh, pontja általában az OECD, de új eh, szervezetek is részt fognak ebben venni. Nigéria aktív, például a eh, pénzügyi miniszter nagyon aktív, aztán Indonézia, és Indonézia nyitását föl kell használjuk arra, hogy jobb, jobban tudjunk együttműködni. De hát vannak a nagyok is, mondjuk a három nagy, Kína, India, Brazília, még várakozó állásponton van. Lehet, hogy csatlakozni fognak, de akkor fölmerül a kérdés, hogy a filozófiát kialakítja ki. Az új architektúrát föl kell állítani, és mitől is félek? És ez egy valós félelem. Először is, hogy az OECD lesz a következő hét évben a vezető erő, és nem fogadom el azt a kritikát, hogy ez top-down vagy bottom-up rendszer. Nyitás történt, de a rendszert nem, hatha, nem hagyhatjuk vezető szereplő nélkül. És ez a valóság. A második valós probléma, hogy bármilyen keretet is javaslunk, vagy dolgozunk ki, az konszenzus kell, hogy támogassa. Vagyis meg kell, hogy győzzük a partnereinket, hogy bízanak a globális keretben, és ezt ne úgy tekintsék, ne értelmezik félre. Ugye néha a green growth koncepciónkat el kell, hogy magyarázzuk. Ugye rákérdeznek, hogy mi ez a green growth. Én el szoktam magyarázni, hogy ez alapvetően fenntartható fejlődést, fenntartható növekedést jelent, és az összes potenciál kihasználását erre a célra. Ezt például félreértik, és az ilyen félreértéseket el kell, hogy kerüljük ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. A tiszta víz, ez egyik prioritásunk. A legtöbb mezőgazdaság, élelmiszerbiztonsági kérdés egészségügyi kérdés kapcsolódik az tiszta vízhez, a víztisztításhoz. Ez egy hatalmas téma, és van egy alapkapcsolat a víz, élelmiszer és energia között. Sok esetben az energiára is ugye rendkívül szükség van ahhoz, hogy a tiszta vizet meg lehessen szerezni, illetve biztosítani lehessen, hasonlóan az élelmiszer előállításhoz. Nyitottak vagyunk, minden országgal együtt tudunk működni. Bilaterális kooperáció esetén jobbnak tűnik, hogyha az EU a kevésbé fejlett országokra koncentrál. És a tagállamok persze, hogyha az Egyesült Királyság például folytatja a tevékenységét, tegye ezt meg. Ahogy mondtam, csak a vállalásunk 12%-át fedi a mi tevékenységünk, úgyhogy szinte még 90%-ot le kell fedni. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az eszmecseréért, nagyon hasznos volt, és készen állok arra is, hogyha a szakbizottság képviselőinek egyéni javaslatai vannak, ezeket is szívesen meghallgatom. A panel persze csak egy lépés. A panel nem ér véget, hiszen a főtitkársághoz is el fognak jutni ezek a témák, ez egy hosszú folyamat, de nagyon fontos, hogy jó irányba induljon a panel. Ha az első lépés jó irányba történik, az már jól megalapozza a jövőt is. Ahogy Filip mondta, prioritásokat kell felállítani. Nem tudunk mindent elérni, és ez a legnehezebb dolog. Könnyű mindent föltállalni, de amikor ki kell venni témákat, akkor ugye megkapjuk a kritikát, hogy nem vagyunk eléggé ambiciózusak. Valahogy a kört négyszögesítenünk kell tudni. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönjük, hogy megosztotta a dialógus részleteit velünk a 2015 utáni időszakkal kapcsolatban, és természetesen támogatni fogjuk önt ebben a munkában, ahogyan ön is kérte, hogy javaslatokkal éljünk a panel munkájával kapcsolatban, ez biztos, hogy meg is fogjuk tenni. Még egyszer köszönöm szépen. Il n'y a pas de d'hiver. Egyéb kérdések, következő ülésünk időpontja Brüsszelben lesz november 5-én 15 órától 18 óra 30-ig, és november 6-án 9 órától 12.30-ig. Még egyszer köszönöm mindenkinek a kitartását, munkáját, és köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, akiknek különböző nyelvi rendszerekkel kellene megküzdjenek, a, az AFET deve közös találkozón, és még egyszer köszönöm szépen a titkárság munkáját is, és azoknak a munkáját, akik a szavazásban támogattak bennünket. Köszönöm.